non lesz jobban lesz, mint Thank you.

Hello, colleagues. I suggest that... Kedves kollégák, javasolom, hogy kezdjük meg az ülésünket. Szeretnék mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet. Ha megnézzük a napirendünket, az első pontban el kell fogadni a napirendet, ha nincsenek kifogások a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatosan, akkor a napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük. A második az elnök közleményei. Ma nincsenek elnöki közlemények. A hármas napi rendi pont a szeptember 23-i és a 29-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Vannak-e ellenvetések? Ha nincsenek, akkor ezt is elfogadottnak tekintjük. És akkor rátérünk a negyedik napi rendi pontunkra. Eszmecsere Jan David urral, a holland parlament képviselőházának, a pénzügyi rendszert vizsgáló bizottságának elnöke. Szeretettel üdvözlöm, és nagy örömömre bemutathatom Jan David urat, aki jogászként végzett és tevékenykedett a politikai pályafutása előtt. A helleni tanács elnöke volt, majd 1995-ben mindkét kamarában a parlament tagjaként és tagjaként tevékenykedik, és az elmúlt években a parlamenti vizsgálóbizottság elnöke, amely a pénzügyi rendszert vizsgálta. Sajnos az elnökünk ma nincsen itt, de a nevében is üdvözlöm, és ön a 2009. júliusban felállt bizottság munkájáról fog beszámolni, amely az első mandátumát most zárta le, megvizsgálva a pénzügyi szektor helyzetét, a pénzügyi válság kihatásait eh, Hollandiában. Az önök bizottsága a munkájának második szakaszát eh, most szeptembertől kezdte meg. 2008. Eh, szeptember 28-a óta eltelt fejleményeket vizsgáltak a pénzügyi szektorban. Üdvözlöm, és átadom a szót. tisztelt képviselők! És Prác, ehm, Tisztelt szakbizottsági tagok! Először is köszönetet szeretnék mondani a meghívásért, amelyet a bizottságunk kapott, hogy mutassuk be jelentésünket önöknek, és reagáljunk azokra a kérdésekre, amelyeket önök feltesznek. Néhány szlájdot szeretnék bemutatni, hogy a felismeréseinket önök elé terjem, de mielőtt ezt megtenném, szeretném bemutatni az itt jelenlévő kollégáimat, és a hölgyet szeretném kezdeni, aki kutató, Bőmúr úgy szintén kutató, és Gert van Leiden is itt van velünk, valamint Natali Kót, aki koordinátor a bizottságunk által végzett vizsgálatokat illetően. Nos, elnök asszony, először is a jel, az eredeti jelentést és a mellékleteket szeretném bemutatni, amely sajnos holland nyelven készült, de remélem, hogy a szakbizottság könyvtárában ez jól fog mutatni. Ez egy vaskos kötet. Dan um, ga ik graag van start uh, met betrekking tot het uh, overzicht van wat. Nos, akkor kezdeném is egy áttekintéssel, ami felismeréseinket illeti, valamint ajánlásainkat. Először röviden szeretnék röviden, röviden beszámolni a bizottságról, majd magáról a vizsgálatról, amely két részre oszlik. Az első részben a parlament megbízásának megfelelően szeretnék megnézni, hogy a pénzügyi és gazdasági válságnak, illetve hitelválságnak milyen okai voltak, második részben pedig a válsággal kapcsolatos intézkedéseket kívánjuk megvizsgálni tehát azokat a milliárdos támogatásokat, amelyeket a holland állam egyes, orsz, egyes bankok részére nyújtott országunkban. A bizottságunkkal kapcsolatban. Nos, nyolc parlamenti képviselőből állt ez a bizottság, nyolc frakcióból a holland parlamentben. Akkoriban 11 frakció volt a parlamentben, és a 11-ből 8 frakció képviselő volt bizottságunkban. 2009. júliusában kezdtük meg vizsgálódásunkat, ezt az elnök asszony már elmondta. A holland parlament megbízása a bizottságunk részére abból állt, hogy vizsgáljuk a pénzügyi rendszer fejleményeit 2008-at követően, és mindenféle, mindenféleképpen javaslatokat kell megfogalmaznunk a pénzügyi rendszer javítására vonatkozóan, hogy ezt a hogy el lehessen kerülni ennek a drámának a megismétlődését, amennyiben erre lehetőség van. Elmondtam tehát, hogy a vizsgálat két részből állt, és a jelentés, amelyet most be fogok mutatni, Nos, ez az első résznek felel meg, amikor is az okokról beszélünk. Aztán pedig az intézkedésekről szólunk majd, amelyeket javaslunk. A jelentés időközben már a holland parlamenten megtárgyalásra került, mégpedig, a, mégpedig szeptemberben, mindkét kamarában, és mind a 27 ajánlást a parlament egyhangulag elfogadta, tehát teljes mértékben elfogadásra kerültek ezek. Ehm, de oorzaken van de crisis. Ami vizsgálatunkat illeti, a válság okai. Nos, ezek nemzetközi fejleményekre nyúltak vissza, de európai tényezőkre is, és tipikusan holland helyzetekre úgy szintén. Pontosan megvizsgáltuk, hogy mi a helyzet a holland jogalkotással, mi az álláspontja a parlamentnek, a felügyeleti testületeknek, Két egyedi esetet vizsgáltunk meg a második kamara megbízásából. Egyrésztről az ABN AMRO átvételét a Fortis konzorcium által, a Santander és a Royvex Scotland által. Ez 2007. szeptemberében történt, a második egyedi eset pedig a Landsbanki csődjét érinti, ez egy izlandi bank. Az iSav terméke kapcsolatos fejleményeket illetően. Nos, mindkét esetben arra szerepre összpontosítottunk, amelyet a holland hatóságokra játszottak. A pénzügyminiszter szerepe volt fontos, valamint a holland állami bank, nemzeti bank szerepe és a pénzügyi felügyeleti hatóságé is. Számunkra fontos volt a pénzügyminiszter, valamint a holland nemzeti bank. Hogyan dolgoztunk? A személyzetünkkel, elnökségünkkel együtt elemeztük a szakirodalmat, hiszen nagyon sok publikáció jelent meg a válság okaira vonatkozóan. A bizottságon belül közelebbi megbeszéléseket is folytattunk fontos személyiségekkel, olyan személyekkel, akik háttérinformációkat biztosítottak számunkra. Nyilvános megbeszéléseket is folytattunk, amelyeket a holland televízió élőben közvetített a Niderland N az egyes televíziós csatornán, ami a kutatási anyagot illeti. A pénzügyminisztériumtól és a Holland Nemzeti Banktól kaptunk információkat, valamint különböző bankoktól, amelyeket vizsgáltunk. Végezetül egy szakértői testületet is létrehoztunk, egy úgynevezett rezonancia kamerát, Benning Bort és Kraft részvételével, akik akadémikusok, illetve egy nagy uh, nyugdíj alap menedzserei Hollandiában. Ők voltak uh, beszélgető partnereink a nemzetközi pénzügyi válság fejleményei foglalkoztattak minket különösképpen, és az okkutatásnál az ingatlan válsággal is foglalkoztunk, amely az USA-ban zajlott, a saját tulajdonú lakások számának növekedésével az USA-ban, a jelzálogkölcsön felvétel erősödésével, növekedésével, valamint bizonyos téves hibás fejleményekkel, amelyek aztán ingatlan buborék vagy ingatlan válság néven ismertek. Természetesen meg kell vizsgálnunk, hogy milyen kereskedelmi és monetáris politikát folytattunk az elmúlt években. A kereskedelmi politika az azt jelenti, hogy az USA-ban nagyon erős egyensúlytalanságok alakultak ki, import felesleg, Kínában pedig export felesleg. A hitelfelvétel az USA-ban nőtt, és ennek megvoltak a megfelelő kihatásai. Fontos a pénzügyi piacok liberalizálása is, tehát az, hogy a szabályok lebontására került sor USA-ban, de Európában is, és természetesen Hollandiában, és ezért a pénzügyi piacok megfelelő mozgásteret kaptak, hogy különböző tranzakciókat folytassanak le. És az végezetül ahhoz vezetett, hogy nagyon alacsonyak voltak a kamatok, nagyon erős volt a gazdasági növekedés, és a hitel kiáramlás rendkívüli mértékben megerősödött. Ehhez nagy kockázatok kapcsolódtak, amelyeket a pénzintézetek és bankok vállaltak és ez vezetett ezekhez a problémákhoz, válsághoz, amiről most beszélünk. Az első ajánlás, amelyet a bizottságunk kiadott a holland parlamenthez, valamint Hollandia kormányához, ez a következőből áll. Sok más ö, testület együtt megállapítottuk, hogy a válság okai és maga a válság, ö, ezt senki nem látta előre. Nagyon kevesen vannak, akik némileg óvtak attól, ami aztán valóban be is következett. Mi azt javasoljuk, hogy a holland parlament legalább egyszer évente tájékoztatást kapjon a holland banktól a központi tervezési iroda összefüggésében, Tehát az egész világgazdaságot át kell világítani ennek keretében, és a pénzpiaci rendszer állapotát kell bemutatni. Tehát itt a makroökonomiai helyzetről van szó, valamint a pénzügyi ágazatban bekövetkezett fejleményekről. Ez egy olyan jelentés, amely a holland parlament igényei szerint kell, hogy készüljön. A CCB és a DNB ismeretei alapján kell ezt kidolgozni. Aztán megnézzük a pénzintézeteket, a bankokat, amelyek fontos szerepet játszottak, és más intézményekkel is találkozókat folytattunk, amelyek pénzeket adtak ki, és láthattuk, hogy a bankok nagyon nagy kockázatokat vállaltak, ugyanakkor a kockázatokat alá is becsülték részben a kockázatokat tudatosan elfogadták. Amikor a kereskedelmi érdekeket mérlegelték a pénzintézetek, és a kockázatokat. Nos, ezen mérlegelésnél mindig a kereskedelmi érdek döntött a bankok esetében. És itt a növekvő figyelem és nyomás is szerepet játszott a bankok részvényesei részéről. amely a shareholder value-ra megy vissza, ez a nyomás, és ez ahhoz vezetett, hogy hibás fejlemények következtek be. Tehát a bónusz például fontosabbá vált, mint a lehetséges kockázatok, amelyek egy adott bank stratégiájával együtt jártak. Megállapítottuk, hogy ezek a pénzintézetek az erők egyensúlyáját, tehát a fékek és ellensúlyok rendszerét megzavarták. Tehát ez a rendszer már nem állt egyensúlyban. Tehát nem fogták fel, nem értették meg, hogy mennyire fontos az igazgató tanács, és mennyire fontos a felügyelő tanács egy adott bankban. Megállapítottuk, hogy ennek a mentalitásnak mindenféleképpen meg kell változnia, és a pénzintézeteknek meg kell változtatniuk magatartásukat. Hollandiában van egy úgynevezett bankkódex, amely a válság alapján követ, ö, keletkezett, ez a Holland Bankok, Holland Bankok Szövetségének kezdeményezése, egyfajta önszabályozás, egy bankkódex, amely szabályokat határoz meg azt illetően, hogy a felügyelő tanács hogyan kell, hogy működjön, és milyen, legyen a, milyen lehet a menedzserek javadalmazása a legfelsőbb szinten A bizottság arra következtetésre jutott, hogy ez a banki kódex még nem elegendő. A bankok és pénzintézetek kockázat kezelése még nem megfelelően fejlett és nem megfelelően rögzített ebben a banki kódexben. Megállapítottuk, hogy a javadalmazás, tehát a bónuszok a csúcs szinten, a csúcsvezetők szintjén ugyan megvan, de ez az elv, ami most a legfelsőbb szintre érvényes, ennek érvényesnek kell lennie egy adott bank teljes szervezetében, tehát minden szinten. Véleményünk szerint a banki kódexet erősíteni kell, szigorítani kell, szankciókat fogalmaztunk meg, hogy amennyiben a bankok nem felelnek meg a banki kódexnek, akkor a holland parlament abból indul ki, hogy egy törvényt kell kibocsájtani, amikor tehát nem működik ez, akkor egy törvénynek kell hatályba lépnie, és elő kell írni, hogy hogyan kell működniük a bankoknak, és hogyan kell működnie a javadalmazásnak. Amellett emeltünk szót, hogy a felügyelő tanácsot erősíteni kell, mert megállapítottuk, hogy a felügyelő tanács tulajdonképpen nem rendelkezett jó áttekintéssel azokról a feladatokról, amelyeket teljesítenie kellett felügyelő szervként a bankokkal vagy a bankkal szemben. De nem csak a bankoknak, hanem más intézeteknek is, mint például a biztosítótársaságoknak, a nyugdíjalapoknak is szerepet kell játszaniuk, hasonló kódexre van szükség, megfelelő tartalommal ezen intézet, pénzintézetek esetében is. Végezetül megvizsgáltuk, hogy a holland jogalkotó milyen szerepet játszott a hitelválságban, és megállapítottuk, hogy a szabályozás, különösen Hollandiában nagyon erősen a harmonizációra és a liberalizációra irányult a pénzügyi piacon, egy level playing field kialakítására, tehát ugyanaz a kiinduló helyzet mindenki számára, ez volt a cél, és megállapítottuk, hogy vannak gyenge pontok a holland jogalkotásban. A tőkekövetelmények, amelyeket a bankokkal, illetve pénzintézetekkel szemben támasztottak, túlságosan alacsonyak. Éppen ezek az alacsony követelmények vezettek ahhoz, hogy túlságosan nagy kockázatokat fogadtak el Másodszorban megállapítottuk, hogy a számviteli szabályok prociklikusan működnek, tehát hozzájárultak a válság megerősítéséhez. Erre vonatkozóan szabályokat ajánlottunk, hogy ezt a helyzetet megváltoztassuk. Megállapítottuk, hogy a bankokon kívül, amelyek a bankfelügyelet alá tartoznak, vannak még más pénzintézetek, az úgynevezett árnyékbankvilág, amelyek semmiféle felügyelet alá nem tartoznak. A parlament túlságosan kevéssé volt kritikus a nemzetközi és holland fejleményekkel szemben, túlságosan erősen koncentráltunk a liberalizáció témájára, és nem figyeltünk arra, hogy mi is történik valójában a piacon. A holland parlamentnek azt vetettük a szemére, hogy nem volt elég kritikus ezen fejleményekkel szemben. Túlságosan sokáig csak asszisztáltunk ezekhez a fejleményekhez, és nem voltunk tudatában, hogy valójában mi is történik noha sokkal kritikusabb magatartást kellett volna elfoglalnunk, és be kellett volna avatkoznunk. És ez újfent ahhoz vezetett, hogy intézkedéseket javasoltunk a jogalkotás területén. Egy olyan problémáról beszélünk itt, amely nemzetközi szintű, és a továbbiakban is felléphet. Éppen ezért nemzetközi szinten van szükség szabályozásra. Természetesen európai szinten is történnie kell valaminek, de mivel mindez nagyon hosszú ideig tart, ezért azt mondtuk, hogy Hollandiának magának kell intézkedéseket foganatosítani, hogy megakadályozzuk, hogy újra megismétlődjön, ami történt. Ezen kívül javasoltuk, hogy a tőke követelményeket növeljék. Erős növelést akarunk a tőke követelményeket illetően, de fokozatosan bizonyosan ismerik, a Bázeli Bizottság eddigi javaslatait. Ami Hollandiát illeti, azt is javasoljuk, hogy a bankon belül legyen egy felosztás, egy megosztás a kereskedelmi tevékenységek és az egyéb tevékenységek között. Tehát a, befektet, a betétesek, akik bíznak egy bankban, nem nehezedhet rájuk olyan kockázat, hogy a megtakarításaikat kockázatos módon kezeljék. Daarvan afgezonderd moet. Tehát <clears throat> alaposan körbe kell keríteni, úgymond a, kockáz, a befektetéseket, beru, megtakarításokat. El kell kerülni a kockázatos tranzakciókat, amelyek ártanának a meg takarítók, a betétesek számára, és ezt a tőkekövetelmény szigorításával lehet elérni. Úgy tűnik, hogy talán van egy olyan elem, ami kevésbé ismerős. Egy olyan irányelvet vizsgálunk, az Anton Veneta irányelvet, amelynek tartalmaznia kell mindazon kritériumokat, amelyeket a felvásárlások, a fúziók esetén alkalmazni kell a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében. Ennek igen fontos szerepe volt az ABN MRO esetében, amire majd a későbbiekben rátérek. És az ABN AMRO összeomlására gondolok. Ezekben az esetekben a pénzügyi stabilitást mindenféleképpen vizsgálni kell, és ennek kritériumai szerepelnek az említett Anton Veneta féle irányelvben. Ami a holland helyzetet illeti, a felügyeletnek, konkrétan a Nemzeti Banknak Hollandiában megfelelő és elegendő forrásokkal kell rendelkeznie, megfelelő kapacitásokkal a beavatkozási intervenciós intézkedések hierarchiáját kell kialakítani, kezdődően a figyelmeztetésektől, ami tulajdonképpen egyfajta orra koppintás, egészen a legutolsó eszközig, ami az államosítás lehet. Ami pedig a betét biztosítási, betét garancia rendszert illeti, mi a következőt javasoltuk. nevezetesen azt, hogy ezt európai szinten lehetne kezelni. Az egyes tagállamok hozzájárulhatnának, és ezeket a hozzájárulásokat össze lehetne kapcsolni a kockázati profillal. Végezetül a holland parlament a kritikus megjegyzéseink mentén sokkal szorosabban kell, hogy figyelemmel kísérje a pénzügyi rendszert. Számos eszközzel rendelkezünk ehhez. Úgy érezzük, hogy a holland parlamentnek strukturális módon kell, hogy megközelítse ezt a kérdést, hogy elkerülhessük a további problémákat, és elkerüljük azt, hogy az események túlnőnek rajtunk. Látom, hogy itt eh, többen már jelentkeznek. Engedje meg elnök asszony, hogy eh, azzal zárjam, hogy néhány szót szóljak a felügyelők szerepéről a pénzügyi válságban. Hollandiában a felügyeleti feladatokat a Nemzeti Bank látja el. Úgy érezzük, hogy a Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv nem kezelte kellőképpen a rendszer szintű kockázatokat. A Nemzeti Bank elnöke ugyan kiadott egy figyelmeztetést, de itt meg is álltak a dolgok, további lépések nem követték ezt. Tehát gyakorlatilag nem figyeltek oda kellőképpen a rendszer szintű kockázatokra. Ez Elsősorban a mikroprudenciális felügyeletre összpontosították, összpontosítottak, tehát az egyes pénzintézeteket vizsgálták, és nem vették észre, hogy ennél sokkal többről volt szó, rendszer szintű kockázatokról. Továbbá azt is megállapítottuk, hogy a titoktartási kötelezettség miatt a Nemzeti Bank és az egyes bankok között. A képviselők nem kaptak megfelelő képet a mikroszintű eseményekről. Számos egyéb esetben is előfordult, hogy beleütköztünk a titoktartási követelmény falába. Ezt nagyon komolyan meg kell vizsgálni. Túlépve a felügyeleten, nézzük meg, hogy a könyvelőknek és a könyvvizsgálóknak mi volt a szerepe szerintünk. Ők sem fordítottak kellő figyelmet az éves jelentésekre, illetve az azokat magyarázó megjegyzésekre. Nem fordítottak elő figyelmet az egyes pénzintézetek kockázati szintjére, szerintünk a könyvvizsgálóknak sokkal kritikusabbnak kell lenniük, és javaslatokat kell tenniük annak biztosítására, hogy az éves jelentések egyértelműbben tükrözzék az egyes pénzintézetek tényleges helyzetét, eszközállományát, azon belül a kevésbé biztonságos eszközöket és kockázatokat. A Larvazier bizottság megállapításaival összhangban mi is úgy érezzük, hogy, és azt javasoljuk, hogy egy egységes európai felügyeleti szervezetre van szükség. Az ICV esete is rámutatott arra, lehet, hogy egy kicsikét most eltúlzom a helyzetet, de minden esetre az izlandi és a holland felügyeleti szervek között voltak bizonyos nézeteltérések. Izland nem tudta időben megoldani az iSafe problémát, és ez a probléma azért sem került megoldásra, mert a két felügyeleti szerv nem értett egyet, ami minket illet. Mi úgy érezzük, hogy egy ilyen egységes európai felügyeleti szerv megalakulásáig az egyes nemzeti felügyeletek közötti együttműködést kell erősíteni. A 20-as és azon túli ajánlásaink a fokozottabb átláthatóságra vonatkoznak a felügyeleti rendszerben, és konkrétan Hollandiában a felügyeleti szerv és a pénzügyi kérdésekkel foglalkozó ombudsman között. Amikor pénzügyi termékekről, szolgáltatásokról beszélünk, úgy érezzük, hogy a felügyeleti szerv hatáskörét ki kellene terjeszteni. De akárhogy is. A felügyeleti szervek működését akármilyen módon dejavítani kell. Itt szoba kerül a polgári felelősség kérdése is. Nagyon gyakran látjuk jelét annak, hogy a felügyelet gyengén működött. Úgy érezzük azonban, hogy a követelményrendszert és a felelősségi kérdéseket a más tagállamokban működő felügyeleti szervekéhez kell igazítani. Mi úgy érezzük, hogy szigorúbb számviteli szabályokat kellene alkalmazni, hogy a könyvelők, illetve a könyvvizsgálók pontosan tudják, hogy milyen követelmények kell, hogy megjelenjenek az éves jelentésekben. Végezetül pedig nagyon röviden két konkrét esetről szeretnék szólni, ezt vizsgáltuk a bizottságunkban, az ABNM-ról és az iSafe esetét. Mégpedig azzal a céllal, hogy megállapítsuk, milyen szerepet játszottak a holland szabályozók, és milyen szerepet játszottak a különböző hatóságok. Nem vizsgáltuk meg minden apró részletét az ABN AMRO esetnek, de azt megvizsgáltuk, hogy a felügyeleti szervilet, a pénzügyminisztérium milyen szerepet játszott. A megállapításaink az ABN AMRO felvásárlását illetően, amikor is 2007-ben egy bankkonzorcium felvásárolta az ABN AMRO-t, a következő volt. A jelenlegi holland pénzügyi szabályozói rendszerben a pénzügyminiszter adja áldását a fúziókra, mégpedig eh, a bankok javaslatára. Tehát a makroprudenciális elem és a pénzügyi rendszer stabilitására gyakorolt hatás eh, kérdését mindenféleképpen elemezni kell. A pénzügyminiszter tehát ilyen esetekben a döntését a Nemzeti Bank eh, javaslatára, ajánlásaira alapozza. Tehát gyakorlatilag a pénzügyi stabilitás kérdését ő teljes mértékben a Nemzeti Bank kezében hagyta. Megállapítottuk, hogy a miniszter pénzügyminisztert már a tények bekövetkezte előtt figyelmeztették. Úgy tűnik, hogy az egész rendszer ebbe az irányba mutat, vagy, vagy halad. Akkoriban a miniszter nem használta ki a rendelkezésre álló mozgásteret, nem vett figyelembe más szempontokat, és nem fogadatosított ellenkező intézkedéseket. Tehát ha ezt a szempontot megvizsgáljuk, akkor mi nem azt mondjuk, hogy a miniszternek ezt vagy azt kellett volna tennie, egész egyszerűen csak azt, hogy más lehetőségei is lettek volna, más intézkedéseket is hozhatott volna. A második eset az iSave esete, itt pedig azt állapítottuk meg, hogy a Landsbanke, illetve az izlandi felügyeleti szerv jelentette a kiváltó okokat. A Nemzeti Bank munkatársai egy meghallgatáson vettek részt, egy nyilvános vita keretében. Azt mondták, hogy az ő benyomásuk az volt, hogy az izlandi felügyeleti szervet félrevezették. Tehát szándékosan nem a valóságnak megfelelő információkat juttatták el a felügyeleti szervhez. A Holland Nemzeti Bank nem volt abban a helyzetben, hogy a figyelmeztetésen túl lépjen. Mert eh, ha ezt tette volna, akkor ez komoly problémát jelentett volna. Az egyenlet másik oldalán viszont úgy éreztük, hogy a Nemzeti Banknak volt bizonyos cselekvési lehetősége az Iceland, vagy az iSafe kapcsán, de túl gyengén járt el. Nem tett meg mindent, amit meg kellett, vagy meg lehetett volna tenni a Landsbankéval kapcsolatosan, hogy az iSafe termékeit valahogy kézben tartsa. Ezt elmulasztotta, és végül is a holland jogszabály jog értelmében a Nemzeti Banknak fel kellett volna lépni az, a Láncbankével szemben, ami a betéteket illeti. Tehát a felügyelet szempontjából mi úgy éreztük, hogy ha másképpen járt volna el a Nemzeti Bank, akkor teljesen más lett volna ennek az esetnek a kimenetele. Nyilvánvalóan erre nem adhatunk százszázalékos garanciát a Lászbánkival kapcsolatosan. Rátérve nagyon röviden a második részre, a kockázatkezelési intézkedésekre, több milliárd támogatást, segítséget nyújtott a holland kormány a különböző pénzintézeteknek. Itt megvizsgáltuk konkrétan a parlament szerepét is. A parlamentnek benyújtott a parlament előtt most egy javaslat van, amiről jövő héten fogunk vitatkozni ez egy az eddigieknél részletesebb vizsgálatot fog majd eredményezni, szélesebb körű vizsgálatot, mint amit eddig mi folytattunk. Körülbelül hat intézkedést fogunk megvizsgálni, amit a holland hatóságok alkalmaztak. Így többek között például az ABN AMRO államosítását, az ING és az EGON, az SNS reál feltőkésítését, valamint azt, hogy milyen garanciákat nyújtott két, ha jól emlékszem, 200 millió euró összegben a különböző pénzintézetek és bankok élhetnek, lehívhatják ezeket a garanciákat. Ezt követően megvizsgáljuk az iSave kérdés következményeit. Nevezetesen, hogy a betéteseknek a holland hatóságok fejenként 100 ezer eurót fizettek vissza, ez összesen 1,3 milliárd eurót jelentett. Nem tudom, hogy ezt Izlandtól hogyan tudjuk visszakövetelni. Az anc vel kapcsolatosan a holland kormány egy garanciát tett lehetővé. mégpedig egy olyan hitelállomány kialakítására, amiben kevesebb jelzálók termék szerepel. A holland kormány az állomány 85%-ára fog garanciát nyújtani. Ez a következő vizsgálat körülbelül egy évet fog majd igénybe venni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Thank you very much, Mr. David, for your excellent presentation. It is very interesting. Köszönjük szépen a, ezt az érdekes előadást. Nagyon érdekes és hasznos volt, hogy egy Nemzeti Parlament Vizsgálóbizottsága elnökeként hogyan látja ezt, különösen a plenárisan elfogadott jelentés tekintetében, illetve a dialógus tekintetében, amely majd következni fog a nemzeti parlamentekkel. Kérdés-válaszok következnek. Egyszerre három kérdést lehet föltenni, Perez az első, és utána a válaszok. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt az érdekes bemutatót. Néhány dolgot említett. A mi bizottságunkban jelentéstevő vagyok, és ezért sok kolléga nevében tudok beszélni a plénumban elfogadtunk egy ezzel kapcsolatos jelentést, és önnel együtt természetesen az egyes problémáknak, ennek a problémának az értékelése a tagállamok szempontjából nagyon fontos, és mindenki máshogy reagál, mindenkinek kicsit más a véleménye. Nem, mutat, nem mutatnám be a mi jelentéseink végkövetkeztetéseit, bizonyára önnek lesz arra ideje, hogy ezt áttanulmányozza. Nekünk a feladatunk jóval nagyobb volt, mint az öné, vagy mandátumunk, vagy megbizatásunk, az átfogóbb volt, az, az volt a feladatunk, hogy vizsgáljuk meg, hogy milyen pénzügyi, gazdasági és társadalmi dimenziói vannak ennek a válságnak. Ez tehát egy jóval nagyobb terület. Önök elsősorban a pénzügyi aspektusokat fették le, ami pedig a válság eredetét illeti. Ön ugye azt mondta alapvetően, hogy a döntő tényező az volt, hogy minden az amerikai uh, ingatlan piacról indult ki. Ez az elemzés azonban azt a kockázatot rejti magában, hogy a jövőben lehet, hogy más hogy fognak alakulni a dolgok, és nem fed le mindent e- e- ez az elemzés. Ez, amiről mi parázsvitákat folytattunk. Tehát például az amerikai uh, ingatlanpiaci és uh, jelzálókitel uh, problémák, azok a növekedéssel összefüggtek össze. Az európai tagállamokról is persze lehet részben vonatkozhatni ezt a modellt, de ez a modell arra alapszik, hogy a fogyasztást azt hitellel finanszírozzák a fogyasztók. És ez egy, együtt jár a szociális különbségek erősödésével, tőkével és munkával. Ezt tehát világosan ki tudtuk dolgozni a, a végső elemzésünkben. Az embereknek, ugye az embereknek embereknek adtak jelzálók kölcsönöket, meg hiteleket, akik nem tudták kifizetni. Azt, tehát itt az, az ingatlanpiacról van szó elsősorban, nem a pénzügyi, nem a finanszírozási ö, modellről, nem arról, hogy a fogyasztás hitelből finanszíroz, finanszírozták a fogyasztók. Tehát erre, erre az aspektusra ki kellene szélesíteni az elemzést. Három kérdést tennék fel a holland tapasztalatokkal kapcsolatban, amelyet sokszor példaként hoznak fel. Beszélt a governance, a kormányzás fontosságáról, jelentőségéről. Néhány tagállamban, európai szinten nem teljesen tudtuk meg, meg, megállapítani, hogy pontosan milyen reformokra van szükség, hogy ezek a pénzügyi piacokra, vagy csak a tőzsdén jegyzett cégekre vonatkozzon, és a többi, és a többi. Az a kérdés is felmerült tehát ennek kapcsán, hogy a foglalkoztatottak eh, mennyire, a foglalkoztatottaknak a fizetése mennyire eh, tartozzon ide. Eh, például a részvényeseknek milyen súlya legyen a, a közgyűlésen, hogyan lehet a részvényekkel spekulálni, és a többi, és a többi. Az érdekelne, hogy van már esetleg ezen a területen olyan gyakorlat, vagy, vagy fel tudtak-e, meg tudtak, meg állapítani, hogy vannak-e konkrét gyakorlatok, a, a nyugdíjalapokban például. Hollandiában, és ezt mondtam példaként hozzák fel, hogy a jó gyakorlatok az egyes alapokban elterjedtek. Ugye vannak stratégiai beruházások is. A második kérdésem az a felügyeleti modell a Hollandiában. Erre vonatkozik. A válság előtt illetve Jacques Larosier jelentése előtt a holland modellt nevezték példaértékű modellnek, Twin Peaks modellnek, mondták, ezzel kapcsolatban lenne, lenne kérdésem, hogy ez pontosan hogyan is működik. Harmadik kérdés, egy dolgot viszont egyáltalán nem említett, ez pedig a hitelminősítő ügynökségek. És azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban is komoly problémák vannak. A mi jelentésünkben egy, e, e, ennek egy alternatív modelljét javasoltuk. Lehet, hogy egy e, nyilvános, tehát egy, egy állami hitelminősítő ügynökséget kellene kialakítani. Az utol, egy utolsó gondolat az a számételi szabályokkal kapcsolatosan. Ugye ön is említette az ezzel vonatkozó, erre vonatkozó jelentéseket, és az ezeknek a szabályoknak, szendereknek a, a, a természete eh, nagyon kritikus eh, a tekintetben, hogy pontosan hogyan is eh, tükrözi a vállalatok pénzügyi helyzetét. Ugye elmített 2007-es bankszektorbeli felvásárlásokat. A holland jogban még ezek az, ezek az előírások nincsenek pontosan nincsenek megvalósítva. Miért van ez így, kérdésem? Vagy kérdezem ezt, mert hiszen már ez sok vita volt különböző területen. Köszönöm. Thank you, Madame Baris. Köszönöm szépen. Következő sorrendben Thomas Mann és Uli Schmidt. Köszönöm szépen, elnök asszony. David úr azt mondta, hogy esetleg kicsit hosszan beszélt, nem, nem így van, nagyon jó volt az előadás. Számos esetben ugye az embernek felmerül a kérdés, hogy miért is nem volt ott. Valóban nagyon sok üzenetet, fontos üzenetet mondott el. Elmondta, hogy a, parlament, képviselőknek csak korlátozott lehetőségeik voltak, remélhetőleg, hogy ez meg fog változni mind Hollandiában, mind más parlamentekben is. De azt gondolom, hogy csak akkor lehet csak akkor lehet valóban jelentősen változtatni, hogyha egy válság jellegű helyzet előáll. Mm, ugye, amennyiben a képviselőknek, a parlamenti képviselőknek nem adnak megfelelő jogot a kezükbe, akkor nem lehet semmit csinálni. Tehát, hogyha érezzük annak a szükségét, hogy, hogy valamit tenni kell, akkor, akkor ez megtörténik, ez Hollandiában is megtörtént, közepes nagyságú országban, és máshol is. Tehát amikor az a feladat, hogy, hogy valóban a népnek a képviselői átláthatóságot, ellenőrzést, világos rendszert tudjanak teremteni. Lenne néhány kérdésem. Az első kérdésem a felügyeleti hatóságokra vonatkozik. Ugye a nép között ugye azt mondják, hogy hát ezek az emberek sokat keresnek, felügy, és igazából nem is csinálnak semmiféle felügyeleti, se felügyeletet nem csinálnak semmit. Sok esetben hamisított vagy nem, nem igazi korlátozott információhoz jutnak hozzá, sok esetben valóban nem lehetett információkhoz hozzájutni, és azt gondolom, hogy ez meg fog változni, és nem csak azért, mert a bankok azt fogják mondani, hogy egy önszabályzó rendszerre van szükségünk, hanem rájönnek, hogy csak akkor lehet bizalmat építeni ezekbe az intézményekbe, hogyha, ez, hogyha az ellenőrzést nem csak hogy hagyom, hanem a saját érdekemben forszírozom. Tehát a felügyeleti hatóságoknak sokkal nagyobb a jelentősége, és azt gondolom, hogy az önöknek a, a vizsgálatából is kiderült, tehát azt gondolja, és a kérdésem az az, hogy ön azt gondolja, hogy ez csak rövid idejű jelenség, ugye így a, így a, így a válság miatt, vagy esetleg mondjuk a holland tapasztalatok azt mutatják-e, hogy, hogy azért ezek a felügyeleti hatóságok valóban hosszú távon megkapják ezeket a kompetenciákat. Második kérdés. Azt mondta, hogy volt a lehetősége, hogy a, az ülésükről az ülésük, ülésüket közvetítsék. A kérdésem az, hogy ez mikor volt főműsoridőben, vagy esetleg megvágták, vagy, vagy később adták le, vagy, vagy folyamatos, folyamatosan voltak ezek. Ez azért érdekes, mert a mi bizottságunk a mi bizottságunk is sok, sokat ülésezik, ez az interneten elérhető, valaki, bárki követhet ugye az internetről is, viszont egy sok, ennél sokkal nagyobb nyilvánosságra tett hatásra lenne szükség, mert az emberek mindig nem fog, eh, fogták fel a fontosságát. A német tapasztalat, hogy a bankadó. Most Berlinben döntenek arról, ugye párhuzamosan, hogy egy banki külön adót eh, eh, állapítsanak meg. A kérdésem az, hogy, hogy Hollandiában milyen, milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatban, illetve mennyire látja esélyt annak, hogy, hogy, a, hogy a bankokra egy ilyet ki tudjanak vetni. Ugye amennyiben az EU-ban ezt elutasítják, akkor az természetesen hátrány lenne. Tehát igenis meg kell határozni, hogy, hogy, hogy erre legyen lehetőség. További kérdés. Az ombudsman rendszerükről megtudtam, hogy a polgárok számára van egy ombudsman, a, aki a finanszírozási kérdésekben segítséget tud nyújtani az embereknek. Ez egy olyan intézmény, amely központilag létezik, vagy esetleg regionális szinten van? Tehát a polgárok pontosan hogyan tudnak ebben részt venni ez a kérdésem. És az utolsó kérdésem, és ez a legnehezebb kérdés, azt mondta, hogy ö, világszintű szabályozásra van szükség. Lehet, hogy ez egy... Tehát úgy gondolja, hogy ennek valóban van esélye? Ö, esetleg európai szinten ön szerint van esélye annak, hogy legalább mi együtt dolgozzunk értelmesen, és hogy a bankok ebben részt vegyenek? Mert ugye sokan akarják ezt persze, de vannak, van néhány borzasztóan rossz bank, és van néhány nagyon jó bank, akik, akikkel nagyon jól együtt tudunk dolgozni. És ugye sok Obama van ezen a világon, úgymond, vagy lehetnek, vannak kisebbek is, nagyobbak is. Tehát ha azt mondják ugye esetleg a bankok, hogyha Európában, Európában nem lehetséges banki ügyleteket bonyolítani, akkor elmegyünk máshova és ugye vannak olyan hedge fund, hedge, spekulációs alapok, akik például a Karmán-szigetektől már elbúcsúztak, tehát ezek igen, is elég mobilak. Szóval uh, ezeknek az alapoknak is esetleg több bizalomra van szükségük, ennek mennyire látja esélyét? For your questions, Mr. Schmidt, the floor is yours. Schmidt úrnak adom a kérdést. Köszönöm szépen. Elnök asszony, hát jó sok kérdést kapott a eh, David úr, remélem jó a memóriája. Két kérdésem lenne. Kicsit meglepődtem. Ugye, azon, hogy a három alapító apa vagy anya az európai eh, Európában gyakorlatilag csődöt mondott akkor, amikor eh, válság volt önök a Benelux államokban nagyon nacionalisták voltak, mind, mind a három államban. Hogy, ez hogy történhetett meg? Én megszoktam, hogy északon ö, együttműködés van, és mi ezt az Európai Unió nélkül próbáltuk megcsinálni. Szóval igen, igen, meglepődtem. Szeretném ezzel kapcsolatban hallani a megjegyzéseit. Mert, mert nem szabad nacionalistának lenni. Mi akkor sem, amikor pénzről van szó. Az ICE a következő. Mint mondtam, én ugye északi európai lakos vagyok, és, az, és Izlandért ver a szívem. És nem az Ice Save összeomlása volt az, amiről beszélt, hanem az, hanem az izlandi összeomlás. És, és továbbra is ez a probléma. Um, itt, hogyha elolvassuk az összefoglalóban, lehet látni, hogy ön visel némi felelősséget Hollandiáért, mert ezt nem hangsúlyozták a vitában, legalábbis nem úgy, ahogy én olvastam. Vannak még itt a britek is. Az egy 320 ezer lakosú város, és, és, és ahhoz, hogy ők túléljenek, ahhoz önöknek segíteni kell nekik. És azok a feltételek, amelyeket most rákényszerítenek ezekre az emberekre, ők még mindig ezen a kis szigeten élnek, és megpróbálnak túlélni. A többiek persze elmennek a mm, Nagy-Britanniába, Észak-Európába, vagy akár Hollandiába, hogy, hogy új, új életet kezdjenek. És ez lehet, hogy további problémákhoz fog vezetni Izland számára. Én tehát remélem, hogy ön esetleg figyelembe tud venni némi hát könnyítést a feltételekben, amit az inzlandiakra kihelyeztek. És olyan pletyákat is hallottam, hogy a holland politikusok különböző feltételeket állapítanak meg Izlandnak Európai Uniós tagságával kapcsolatosan. Hogyha az isz re vonatkozó kérdést nem oldják meg, akkor nem fogják beengedni Izlandot az Európai Unióba. Tehát én ezeket hallottam, remélem, hogy ön ezt meg tudja száfolni, de ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm. Thank you, colleagues, for... Köszönöm szépen az érdekes hozzászólásokat, kedves kollégák. David úr, önné a szó, és várjuk a válaszokat. Mevrouw de voorzitter, ehm, hartelijk dank. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. azoknak a tagoknak, akik eh, feltették a kérdéseket, köszönöm szépen. Akkor nézzük a kérdések tartalmát. Amit eh, Madame Veres eh, mondott, az Egyesült Államokkal kapcsolatban azt találtuk, hogy valóban ott vannak a válságnak a gyökerei, és a hitelválság vezetett a pénzügyi válsághoz és a gazdasági válsághoz, amely még most is tart. Az Egyesült Államok mint már ugye Enzsin sem hogy, hogy ott a, a, az ingatlan piacon mi volt a válság oka a hitelekkel kapcsolatban. Mm. Ja, az, hogy a hiteleket nagyon nagy mértékben terjesztették, és olyan emberek is kaptak hitelt, akiknek nem volt megfelelő jövedelmük, hogy kifizessék a törlesztő részleteket. Tehát, ami engem illet, azt hiszem, hogy fel kell jegyeznünk azt, és ez a, a Lehman Brothers összeomlása ö, okozta, hogy azért a válság eredete az igenis ott van Amerikában. A holland vizsgálóbizottság javaslatokkal állt elő, és természetesen saját lépéseket megtette. Utána említette a governance kérdését, a kormányzás kérdését, azt, hogy ugye hogyan lehet a munkavállalókat bevonni, a, a fizetések kérdése. azt hiszem, hogy valóban kicsit meglepő volt, meglepők voltak ezek a kérdések, ugyanis a mi bizottságunk, a mi vizsgálbizottságunk az úgy állt össze, hogy mi csak a pénzügyi rendszerre fókuszáltunk, és arra, hogy azzal mi történik. Tehát mi nem foglalkoztunk azzal, hogy a pénzügyi rendszernek milyen hatása van a gazdaságra teljes egészében, vagy a társadalomra. Viszont hallottam az álláspontját, olvastam a jelentésüket, és azt is láttam, hogy sokkal átfogóbb hatája van az ön, vagy sokkal átfogóbb volt az önök munkája, viszont hát nekünk a, meg azokkal a kérdésekkel kell foglalkozni, mert mi, mi meg voltunk bízva, kicsit szűkebben. Azt is el tudom mondani, hogy ennek az volt az oka, hogy mi a holland parlamenten belüli vizsgálóbizottság voltunk, mint azt korábban említettem, és ugye 8 ö, ö, frakció, 8 párt volt benne a mi vizsgálóbizottságunkban, úgyhogy el tudom, vagy biztos vagyok benne, hogy el tudja képzelni, hogy azért számos esetben különbözők voltak az álláspontot, álláspontok, és nagyon komoly viták folytak. De mi, mint vizsgálóbizottság nem voltunk felhatalmazva arra, hogy, hogy kitérjünk azokra a területekre is, amelyet ön említett. Ami a nyugdíjalapokra vonatkozó kérdést illeti. A nyilvános üléseinken nem igazán foglalkoztunk a nyugdíjlapokkal, viszont azt találtuk, hogy ugyanazok a tényezők voltak érvényesek, mint máshol, ami a kockázatviselést és befektetéseket illeti. A nyugdíjalapok ugyanúgy felvállalták ezeket a kockázatokat, és számos nyugdíj alapnak komoly leírásokat kellett eszközölnie ennek következményeképpen a tőkeáttétel az egyes nyugdíjalapokban szinte magas volt, és sok bank azt javasolta, hogy a nyugdíjalapoknak lépéseket kellene tenniük abba az irányba, hogy a nyugdíj, nyugdíj kifizetéseket csökkentsék. Mi azért idáig még nem jutottunk el, a vita folyik erről a Hollandiában, és a nyugdíjalapok kezelése játszik egy szerepet. Van jogszabály tervezett, jogszabály javaslat számos képviselő részéről, amelyet már elutasítottak. Azonban ebben az volt benne, hogy a nyugdíjlapok kezelését el kell választani. A, egy kicsit mások kell csinálni, mint korábban, de e, ezzel még nem foglalkoztam. Azt nem tudom elképzelni, hogy egy hosszú távú befektetési stratégiákat, stratégiát kényszerítenének rá a nyugdíjalapokra. Tehát esetleg ezen a megoldás. Mi erről a véleménye? Wij niet, zoals gezegd, we hebben, we hebben niet gekeken naar... A probléma az volt, hogy nem néztük azt meg, hogy a nyugdíjalapok milyen, milyen helyzetbe kerültek tehát azt kell megnézni, hogy milyen a kapcsolat a hitelválsággal, és milyen összefüggések vannak. Hogyha persze látunk összefüggéseket, akkor, akkor azt elmondtuk, de amit ön mond, az a mi mandátumunkon túlmutat. Most nem szeretnénk ebbe tovább belemenni, sajnálom. Jó, ezek után ugye a Twin Peaks modellnek a problémáját említette. amikor mi vitákat folytatunk a Twin Peaks modellről, akkor mindig elégedettek voltunk annak a, tehát a, a, az a megosztással, hogy van egy nemzeti bankunk és van egy felügyeleti szervünk. És persze ez jó, ez így visszamenőleg jó is, tehát ha megnézzük, hogy hosszú távon hogyan is működött ez a Twin Peaks modell, mindenki elégedett volt vele. Azt vártuk el, vagy azt várjuk el, hogy a holland parlament támogatja ezt. Egy héten belül új kormány fog felállni Hollandiában, és akkor majd az a viták során természetesen ezt is megemlítjük. A hitelminősítő ügynökségek kérdése. Ezzel kapcsolatban mit mondtunk? Megállapítottuk, hogy a hitelminősítő ügynökségek felügyelő szervezet nélkül nem kellene, hogy működjenek, mert ugyanis két funkciójuk van. Egyrészt, vagy egyrészt mi tanácsot adunk, másrészt pedig meg is fogjuk, meg is ítéljük ezeket a ezeket a, az ügynökségeket, ez viszont így nem jó. Nem tettünk erre konkrétan ellenjavaslatot, de egy clearing rendszerre azért utaltunk. Megnézem, hogy a kollega mit ír fel, hogy jó mondjam, valóban, tehát mi nem fogalmaztunk meg konkrét javaslatokat, csak azt mondtuk, hogy a hitelminősítő ügynökségek is a felügyeleti szerveknek alá kell, hogy vetve legyenek. Persze jó lenne, hogyha ezt szupranacionálisan tudnánk szabályozni. Az önök javaslatait is tudomásul vettük, de nem nyilatkoztunk részletesen ezzel a ponttal kapcsolatban. Aztán itt vannak a számviteli szabályok. Egy prociklikus működés állt fenn ezen a területen. Mások is ugyanerre a következtetésre jutottak, és a vagyonkövetelmények növelése mellett a bankokkal szemben azt is javasoltuk, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a nehéz időszakokra vonatkozóan, tehát hogy anticiklikus módon működhessenek, hogy tartalékokat tudjanak felhalmozni a jó időszakokban, amiket aztán a nehéz időszakokban felhasználhatnak. Ami pedig a felügyelet kérdéseit illeti, ezt átlátható be kívánjuk tenni, ezt már említettem, és az utolsó kérdés az Anton Venetevel kapcsolatban, az irányelv, ahogy ön ezt nyilván jól tudja, még nem került átültetésre, Nos, remélem, hogy ezt nem veszi személyeskedésnek, de minden esetre itt egy jogszabálytervezetről van szó Hollandiában. Tekintettel arra, hogy megbukott a kormány, ez az ügy késedelmet szenvedett, és a holland parlament nem tudta ezt tárgyalni, most viszont új kormányunk van, tehát visszatérünk majd erre a témára. Minden esetre konstatáltuk, hogy az Anton Veneta irányelvnek az volt a célja, hogy mindenféle politikai önkényességet kizárjon ezen a fontos területen, és ezt támogatjuk. Az ellenőrzés kérdése, ami a stabilitást, a ö, megbízhatóságot illeti, ez nagyon fontosnak tűnik számunkra. Tehát a fúziók, az összeolvadások, a vásárlások esetén mindenképpen ellenőriznünk kell, és így megfelelő követelmények fennállását ellenőrizni tudjuk. Sajnos nem láttam a nevét, mert a névkártyája egy kicsit nem jól látható. Nos, Mán úr, önnek válaszolok most. Ami a felügyeleti hatóságot illeti. Ön megemlítette, hogy gyakran azt vették a szemére a felügyeleti hatóságnak, hogy gyakorlatilag semmit nem csinál. Nos, mi is találkoztunk hiányosságokkal, elégtelenségekkel a felügyeleti hatóság munkáját illetően. És a hitelválság azt jelenti hogy megváltozik majd a felügyeleti hatóság fontossága, illetve szerepe. A múltban ez a hatóság, ezt a hatóságot nagy tisztelet övezte a banki szférában, de most megváltozott ez a kontextus, és az új környezetben más eszközei állnak majd rendelkezésre ennek a hatóságnak. A múltban néha egy négy szemközti megbeszélés is elegendő volt, hogy megoldjanak bizonyos helyzeteket, megszüntessenek bizonyos magatartásokat, de most már nem így van. Tehát a felügyeleti hatóságot új eszközökkel kell ellátnunk. Ugyanakkor ennek a hatóságnak átláthatóbbnak is kell lennie. és nem szabad vonatkodnia, hogy meghozza a szükséges intézkedéseket. Nos, tehát ez a kritika, amivel a felügyeleti hatóság felé fordultunk. Jelenleg a felügyeleti hatóság és a holland pénzügyi pénzügyminiszter tudatában van ennek a helyzetnek. Számos szabályt mutattak be, a holland pénzügyi felügyeleti hatóság egy jelentést is készített azt illetően, hogy hogyan lehet javítani a felügyelet különböző formáit. Tehát egy mentalitás váltásnak vagyunk tanúi a banki szférában, valamint a felügyelet területén. Egy másik kérdést is feltett, mellett az EIF átvételével, az élőben való közvetítéssel kapcsolatosan. Nos, elmondtam, hogy nagyon sok mindent közvetített élőben a holland televízió, de rádión is lehetett hallani ezeket a közvetítéseket. És aztán a, például a tévéhíradókban is készültek erről összefoglalók, tehát a televízió folyamatosan jelen volt, amikor ezeket a meghallgatásokat ö, tartottuk. Feltett még egy másik kérdést a bankadóval kapcsolatosan. Ez egy nagyon összetett probléma. Megállapítottuk, amikor a jelentésünket készítettük, hogy a holland pénzügyminiszter már javasolt egy adót, egy bankadót, aztán felmerült a speciális alap kérdése, vagy egy adhok adó kérdése. Hollandia még nem hozott döntést ebben a kérdésben. Mi, a bizottság, úgy véljük, hogyha létrejön ez az adó, akkor ezt bizonyos feltételekhez kell kötni, tehát meg kell tartani az esélyegyenlőséget úgymond mindenki számára. Itt különösen a bankok versenypozíciójára gondolok, amit ez a bankadó veszélybe sodorhat. És természetesen tudomásul kell vennünk azt is, hogy ez már a sokadik intézkedés, amit a bankokkal szemben meghozunk, tehát ez, erre a szempontra is figyelemmel kell lennünk. A minden esetre Hollandiában még nem jutottunk el ideig. Most még csak a kritériumokat, illetve feltételeket elemezzük, amelyeket meg kell majd fogalmazunk, hogyha létrejön ez a bankadó. Nos, az ombudsman kérdésével kapcsolatosan. A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ombudsman a megnevezése ennek a funkciónak, csak egyetlen van, nemzeti szinten, akinek van természetesen egy apparátusa. Itt tehát egy országos szintű tisztségről van szó, aki foglalkozott például a Dexia kérdésével, valamint számos más témával. Tehát nagyon fontos szerepet tölt be az ombudsman, mert megpróbál megoldásokat találni, perenkívüli megoldásokat olyan személyek esetében, akik kárt szenvedtek el, vagy panaszokat nyújtanak be. Tehát ez egy ö, nemzeti szintű funkció, de egy magánszeméről van szó, aki szintén szembesül a titoktartással kapcsolatos problémákkal. A holland nemzeti bank, illetve a felügyeleti hatóság titoktartási kötelezettsége rendelkezik a pénzügyi szolgáltatásokért felelős ombudsmannal szemben is. Jó lenne, hogyha itt egy közfunkciót ellátó személyé lehetne változtatni ezt a tisztséget, és így megszűnne ez a titoktartási kötelezettség ezzel a személlyel szemben, sokkal könnyebben hozzájuthatna tehát bizonyos információkhoz. Ugyanez a mi problémánk is egyébként bizottságként, nem tudunk valamennyi biz- ö, információhoz hozzájutni, amire szükségünk lenne. Egy másik kérdés a nemzetközi szintű szabályozásra vonatkozott. Nos, tekintettel arra, hogy nemzetközi szintű kihatásai voltak a válságnak. Nyilván a legmegfelelőbb szint a szabályozás kialakítására pontosan a nemzetközi szint. Megállapítottuk, hogy a G20-ak szintjén és a Bázeli Bizottság szintjén már hosszabb ideje foglalkoznak ezekkel a problémákkal, próbálnak szabályozásokat kialakítani. Ez azonban egy eléggé lassú döntéshozatali folyamat, a nemzetközi szintű döntéshozatal. Tehát, hogyha túlságosan nagy késedelmeket szenved ez a téma, akkor Hollandiában tagállami szinten kell beavatkozni, nemzeti szinten, akár átmeneti jelleggel is. A jelentésünkben Megemlítettük például a vagyonkövetelményeket, a tőkekövetelményeket a bankokkal szemben, amelyek túlságosan alacsonyak ahhoz képest, hogy milyen nagy kockázatokat vállalnak. Tehát javasoltuk, hogy jelentős mértékben növeljék a tőkekövetelményeket, és két-három hónappal később a Bázeli Bizottság valóban felvetette ezt a javaslatot a Bázel 3 keretében. Most megpróbálunk egy köztes megoldást megtalálni, és úgy véljük, hogy, a, hogy Hollandiának mindenféleképpen meg kell hagyni azt a lehetőséget, hogy nemzeti szinten hozzon intézkedéseket, hogyha ezt szükségesnek tartja. Hát azt hiszem, hogy ezek voltak az, önök, az ön kérdései, most pedig Schmidt úrra térnék át, svéd képviselő úr. Amikor ön felvetette a tagállam, illetve nemzetközi szintű kérdést. Nos, ez érdekes, mert tudatában vagyunk annak, hogy a svéd tapasztalatok a 90-es években a válsággal kapcsolatban, amikor Svédországnak sikerült önállóan megoldani az akkori válságot bizonyos intézkedések meghozatalával. De ez nem jelenti azt, hogy úgy véljük, hogy mindig nemzeti szintű megoldást, tagállami szintű megoldást kell találni, hiszen a 90-es években a svéd válság teljesen más volt, más dimenziójú, teljesen eltérő volt, mint a mostani válság. Tehát nem volt ez a globális összekapcsoltság, mint ami a jelenlegi válság esetében fennáll. A toxikus termékek jelenleg a nemzetközi kereskedelem révén elterjedtek az egész világon. A 90-es években viszont ez a dimenzió nem állt fenn. Tehát a kockázat elterjedtsége is különböző volt. Nos, Hollandia bizonyosan egy problémával szembesül, és bizonyosan Hollandiában is meg kell oldani nemzeti szinten ezt a problémát, de hogyha Számot vetünk azzal, hogy ennek a problémának egy nagyon erős nemzetközi dimenziója is van, hiszen a bank szféra nagyon erősen összefonódik az egész világon, akkor nyilvánvalóan egy nemzetközi szintű megoldást kell találnunk. Egyebekben csak ismételni tudom, amit az imént elmondtam Mann kollégának. Aztán felvetett egy kérdést az ice vel kapcsolatosan, ez egy nagyon kényes probléma. a holland állam a, befekt, a betétesek javára avatkozott be. Tehát betét garanciákat hozott létre, amelyek, illetve a betét garanciák összegét 100 ezer euróra emelte. Ez a növelés és az 1,3 milliárdos követelés Hollandia részéről Izlanddal szemben, ez a vizsgálódásunk második részének tárgyát képezi. Tehát kicsit kicsit túlságosan hamar Kicsit elsietetlen, hogyha most megosztanám önökkel az álláspontomat, hiszen ez egy rendkívül kényes probléma, és jelenleg is folynak a tárgyalások Hollandia és Izland között. tekintettel arra, hogy a holland hatóság felelős a saját polgáraiért, megpróbál-e megpróbálja-e ezeket a pénzösszegeket újra behajtani, úgymond az izlandi államtól. Nos, ez a mi munkánk részét képezés. Nem akarok kitérni a kérdés elől, de a jelenlegi szakaszban jobb megállnom itt, és nem akarok elsietett következtetéseket megfogalmazni. Aztán az ön kérdése, ami a megoldás és Izland csatlakozásának összefüggéseire koncentrált. Nos, ez egy nagyon kényes politikai kérdés, és ez túlmegy a mi bizottságunk mandátumán. Vannak viták ezzel kapcsolatosan. Hollandiában van egy eszmecsere a kormányjal, illetve az állandó bizottságokkal, például a pénzügyi bizottsággal, amely a pénzügyminisztériummal is tárgyal ezt a kérdést illetően is, de sajnos jelenleg nem nyilváníthatok, nyilváníthatok véleményt ezzel kapcsolatban. Talán egy év múlva, amikor meg lesz a zárójelentés, akkor tudunk válaszolni erre a kérdésre. Nos, elnök asszony, azt hiszem, hogy ezzel minden kérdésre válaszoltam. Nagyon szépen köszönöm. David úr, igen, hosszú volt ez az első kör talán jobb lenne, hogyha több kérdést kaphatnánk, és kevésbé komplexeket. Wortmann Kohl asszony. Köszönöm szépen, David úr. Azt hiszem, hogy nyugodtan nevezhetem kollégának is a Nemzeti Parlamentben dolgozó képviselőnek. Most egy olyan napon érkezett ide hozzánk, amikor a német, illetve a holland parlamentben is meghallgatás van, illetve alakul meg a kormány. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívás a mi parlamentünkhöz. Ha megengedi, akkor néhány általános megjegyzéssel kezdeném a hozzászólásomat. Perez asszonyhoz kapcsolódóan, ha megnézzük a bizottság mandátumát. Hollandia az azon országok egyike, ahol az adófizetők pénzéből igen komoly összegek landoltak a bankoknál. A pénzügyi válság közepette az önök bizottsága kapott meghatalmazást, megbízást a vizsgálat elvégzésére, ami teljesen rendben van, hiszen a holland parlament egy kicsikét más szemszögből vizsgálta a válságot. Nagyon nehéz helyzetben van a tekintetben, hogy megválaszolja Olesmit kollégám összes kérdését. Ön ennek a vizsgálóbizottság elnöke. A kérdés pedig gyakorlatilag az egész holland parlamentet vagy a kormányt sugalta felelőssé tenni. Én azt hiszem, hogy egy kicsikét relatív megvilágításba kéne helyezni ezeket a dolgokat. Számomra megdöbbentő, nem csak most, hiszen én már hosszabb ideje figyelem az önök munkáját, hogy itt elsősorban a holland helyzetre fókuszáltak, az ajánlásaik is a holland szabályozással a holland kormány felé fogalmazódtak meg. és ezek a pénzintézetek hát nem csak Hollandiában működnek, hanem egész Európában, sőt, globálisan is. Úgyhogy egy kicsiként meglepett az a megjegyzése, hogy nemzetközi szintű szabályozásra van szükség, ha erre nincs mód, akkor nemzeti szinten szabályozzunk. Nem tudom, hogy nem kicsinyíti vagy hanyagolja el az európai szintű jelentőségét ezeknek a problémáknak. Ami pedig a vizsgálatuk második szakaszát illeti, hogyha ott is a holland helyzetre ha eddig a holland helyzetre koncentráltak, akkor nem lenne most indokolt egy kicsikét európai kitekintéssel folytatni a munkát. A válságot követően a tagállamok előbb-utóbb megfeledkeznek a válságról, és nem biztos, hogy konkrét lépések fogják majd kísérni az ajánlásaikat. Ha vegyük például a felügyeletet, felügyelet kérdését, a Larozier jelentést és a Larozier féle javaslatokat. Végül is a miniszterek tanácsa higította fel ezeket az ajánlásokat, és nem a mi parlamentünk. Említette a bankmenedzserek javadalmazását. A mi parlamentünk ha nem is egy kódexen, hanem kifejezetten egy európai jogszabályon dolgozik, és néhány példát említhetnék. A válság kezelési rendszerek, konkrétan a bankadó kérdése, ez megint egy olyan kérdéskör, amit a tagállamok igyekeztek lefaragni, vagy korlátozni. Ami pedig a betét biztosítási rendszert illeti, minden tagállamnak más és más rendszere van. Mi arra törekszünk, hogy egy egységes európai betét biztosítási rendszer alakuljon ki, valamint biztosítani kell a makroökonomiai felügyeletet, ellenőrzést is. Kíváncsian várjuk az ezzel kapcsolatos javaslataikat. A kérdésem a következő. Vannak-e kapcsolataik más hasonló vizsgálóbizottságokkal a nemzeti, egyéb nemzeti parlamentekben? és esetleg egy keményebb, szigorúbb európai megközelítést lehetne-e kialakítani. Ezeket az ajánlásokat csak a holland kormány felé fogalmazzák meg, de talán figyelembe kéne venni, hogy európai szintű megoldásra szükség, lenne szükség. Úgy tűnik, hogy a holland parlament kevésbé ambiciózus e tekintetben, és eh, itt eh, a közvélemény figyelmét is fel kell hívni erre. Köszönöm szépen, Mitchell úr. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy elektronikusan is eh, megkaphatjuk az itt hallottakat. Nagyon érdekes volt az előadása. Igyekszem rövidre fogni a kérdésemet. A, említette a az adósság kockázati felár kérdését, Beresz asszony kérdéséhez csatlakozva, nem gondolja, hogy egy kicsikét furcsa, hogy ugyanazokat a felárakat alkalmazzák kormányokkal szemben, mint a kötvénypiacon. És ami a hitelminőstő intézeteket illeti, ugyanazok az ügynökségek minősítik a kormány papírokat és a részvénypiacot is. Nem tudom, hogy foglalkoztak-e az alacsony kamatláb kérdésével, illetve hogy az eszköz inflációhoz ez mennyiben járult hozzá. A Nemzeti Bank elnöke is foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogyha nálunk nem lenne ilyen eszközinflációs probléma, akkor talán már össze tudtuk volna szedni magunkat. Én Írországból jövök, egyébként gondolom, hogy ezt már észrevette. A következő a kérdésem ami a pénzügyi rendszert, vagy a bankrendszert illeti, itt gyakorlatilag automatizált az egész rendszer a számítógépek vezérelt módon működik, még a levelezés is, nem beszélve az adásvételről, az arbitrázsról. A legtöbb termék 3A besorolású volt, a következőt szeretném megkérdezni, és nem tudom, hogy ez Hollandiára is érvényes-e, Írországra mindenféleképpen. A múltban, és most nem a nagy makro képről beszélek, szerintem, hogyha az a KKV-kat jobban előtérbe helyeznénk, akkor könnyebben ki tudnánk lábalni a válságból. A bank vezetők igen jól tudták, jól ismerték az ügyfeleiket, ismerték az üzleti modelljeiket. Nem tudom, hogy ez más országokban hogy van, de nálunk mindenféleképpen ez a helyzet. Vissza kell térnünk a hagyományos bankárok világához, ahol a bankárok pontosan ismerték az ügyfeleiket, tudták, hogy milyen mérsékelt kockázatot vállalhatnak tehát észszerű szintű kockázatot kell vállalni, és nem el kell kerülni a szerencsejátékot, hogy számítógépes programokkal üzemeljenek csak és kizárólag. Nem tudom, hogy a bizottságuk foglalkozott-e ezzel, és köszönöm szépen az érdekes előadását. One more question from Madame. Köszönöm, Ford asszony. Folytatva Mitchell úr által elmondottakat, nyilván az nem az állami szektor kérte a magánszektort, hogy hitelezzen, és nem onnan indult a kockázat minősítés. De minden esetre köszönöm szépen a holland helyzet ismertetését, amivel én érzek. És különösen nagyra értékeltem azokat a megjegyzéseit, hogy nemzeti szinten voltak olyan döntéshozók, akik rendelkeztek kellő jogi felhatalmazással ahhoz, hogy másként járjanak el, de valamilyen ok folytán úgy döntöttek, hogy nem élnek ezen hatáskörükkel. És nagyon hasonló tanulsággal szolgált ez, mint aminek mi az Egyesült Királyságban is tanúi voltunk. Két dolgot szeretnék megkérdezni. A felelősebb részvényeseket is említette. Az Egyesült Királyságban is ez komoly figyelmet kapott, illetve a felelősebb számvitelt. Tudná még néhány részlettel szolgálni, hogy hogyan képzeli el a részvényi, részvényesi felelősséget, illetve hogy ön szerint az éves jelentésekben a számítali szakemberek hogyan tudnának egy egyértelmű kimutatást adni a kockázatokról. Az igazgató tanácsban ülőket nem kéne kötelezni arra, hogy ezeken az üléseken az igazgató tanács részt vegyenek, és milyen felelősség terheli a könyvvizsgálókat, hogyha valami probléma adódik. Én azt hiszem, hogy nem a az egyetlen egy lehetőség a szabályozás, mert hogyha nem az állami szektor szabályoz, akkor gyakorlatilag ugyanolyan visszaélések adódnak elő, mint amelyek korábban is voltak. Ennek a két ágazatnak egyfajta egyveleget kell alakít, alkotnia. Köszönöm szépen, David úr. Elnök asszony. Köszönöm még egyszer. Hotman Kall asszony egy nagyon érdekes kérdést vetett fel. Tehát amit itt teszünk, az gyakorlatilag Hollandiában kéne ki tud ellenállni annak a kísértésnek, hogy eh, itt Brüsszelben fejtse ki a véleményét, illetve magyarázza a helyzetet. Eh, nekem nem sokára haza kell mennünk, mennem, hiszen ez a fontos vita tényleg most zajlik a parlamentünkben, ahogy említette. Ha megpróbálom összefoglalni a hozzászólását, ez gyakorlatilag egyfajta kritikaként fogható fel velünk szemben, nevezetesen, hogy nem fordítottunk kellő figyelmet az európai vonatkozására ennek a problémának. Mi megvizsgáltuk a, az egyes nemzeti megoldásokat, már erre utaltam a korábbiakban, a bázeli követelményeket, tehát a bázeli bizottságot és a G20-akat is figyelembe vettük. De amikor itt a felügyeletről beszélünk saját tapasztalataink alapján, akkor úgy érezzük, hogy vannak bizonyos dolgok, amelyeket európai szinten kell megoldani. Nem pusztán a háromoldalú rendszere gondolok, amit Larozér úr javasolt, Ami a betéteseket illeti, itt említettem a betétbiztosítási rendszert, és az egyik hozzászóló említette, hogy ezek a rendszerek még mindig merőben eltérnek egymástól. Az iSafe esetében úgy gondoltuk, hogy ez esetben jobb lett volna, ha van egy egységes európai rendszer. Úgy gondoljuk, hogy ha megvizsgáljuk a bankadót, ez megint csak egy olyan terület, ahol lenne Európának szerepe. A mi pénzügyminiszterünk is kifejtette, illetve bejelentette, hogy várhatóan Hollandia is bevezeti a bankadót. Tisztában vagyunk ennek a kérdésnek az európai vonatkozásával, de úgy gondoltuk, hogy ez a helyzet annyira sürgető, és tulajdonképpen ez volt a kiinduló pontja a jelentésünknek is, valamint eh, igen komoly a kísértés, hogy visszatérjenek eh, a bankárok, a bankok a korábbi gyakorlathoz. Úgy éreztük mindenek fényében, hogy a Nemzeti Parlamentnek valamit lépnie kell ebben a helyzetben. létre kell hozni valamilyen előfeltételeket ahhoz, hogy a rendszer szabályozása javulhasson. Nyilván arra törekszünk, hogy a rendszer jobban működjön, de ha csak ölbetett kézzel ülünk és várjuk, hogy majd mi történik Európában, illetve a világ többi részében, vagy nemzetközi szinten, akkor, és itt ezért született ez a döntés, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, illetve lépnünk kell. Ez egyfajta vészhelyzetben hozott döntés volt. Remélem, hogy így sikerült az egyensúlyt Állítanom ezzel a magyarázattal. Tehát, hogy mennyire van elnézést, elnök asszony, még egy rövid hozzáfűzni valom lenne ehhez. Én értem az ön véleményét. Én arra próbáltam utalni, hogy a Larzé jelentésre tekintettel, illetve egyéb kérdésekre tekintettel itt voltak bizonyos nagyra törő javaslatok, hogy mit szeretnénk európai szinten látni, és ezeket a mi parlamentünk teljesen támogatja. Viszont a nemzeti kormányok és a nemzeti parlamentek úgy tűnik, hogy vonakodnak e tekintetben együttműködni. Ezért kérdeztem, hogy nem tudom, hogy más nemzeti parlamentekkel hogyan vették fel a kapcsolatot. Önöknek, mint nemzeti parlamentnek is megvan a szerepe abban, hogy egy ambiciózusabb európai szintű fellépés érvényesüljön. A válasz az egyetlen egy parlament, amivel az elmúlt években kapcsolatba lépett a bizottságunk, a belga parlament volt. Két bizottság foglalkozik hasonló kérdésekkel. Tárgyaltunk, tehát folytattunk megbeszéléseket a belga vizsgálóbizottság tagjaival, de végül is ez az együttműködés egy kicsikét elakadt az itteni kormányalakítási gondok miatt. A Nemzeti Bank is kifejtette azon kívánalmát, hogy meg kell vizsgálni a kezelési intézkedéseket, de természetesen jobb lett volna egy nemzetközi szintű vizsgálat. Más nemzeti parlamentekkel természetesen hasznos lenne a kapcsolat, ezt erre mi magunk is törekszünk, de vizsgálóbizottságként mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt saját magunk oldjuk meg, vagy kezdeményezzük. Természetesen voltak megbeszélések, de túl sok minden nem történt e tekintetben. Átfutva a további felvetések listáját, Ja, nee, dat is het punt van Europa, dat klopt. Uh, ja, het, het depositogarantiestelsel heb ik ook. Igen, foglalkoztunk az európai szintű megközelítéssel. A betét garanciák eh, kérdése is elhangzott, talán azt hiszem, hogy ezt is megválaszoltam. Mitchell úr kérdésére válaszol. Említette a hitel minősítő intézeteket. valamint a bankok automatizáltságát, számítógépes alapon történő működését. Az iSave-vel kapcsolatos események illetve a Nemzeti Bank esetében ugyanarról volt szó. Ezek is automatizált rendszerek, és ezek a számítógépes rendszerek tették lehetővé, hogy gyakorlatilag nagyon gyorsan meg tudták rohanni ezeket a bankokat. Reykjavikban effektíve sorban álltak az emberek, hogy hozzájussanak a pénzükhöz, az automata számítógépes rendszerrel, rendszer pedig nem tudott megbirkózni ezzel a helyzettel. A hagyományos bankárok világába történő visszatéréssel kapcsolatosan Hollandiában az úgymond régi vagy hagyományos bankárok az ABN AMRO-nál odafigyeltek arra, hogy megfelelő fedezettel nyújtsanak hiteleket. Az új generáció e- valahogy megfeledkezett. Nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Mi a következőt javasoljuk. Egy olyan módszert, amivel, és teljesen igaza van abban, hogy véget kell vetni annak a gyakorlatnak, hogy a bank nem tudja, hogy milyen, vagy a bank igazgató tanácsa nem tudja, hogy milyen termékeket értékesít, illetve milyen kockázatokat vállal az egyes termékek kapcsán. Megfelelő kockázatkezelésre van szükség, ezt biztosítani kell. Továbbá biztosítani kell, hogy a banki munkatársak megfelelően értékeljék a kockázatokat. A kockázatkezelésnek nyilvánvalóan szerves részét, részét kell képeznie a banki szabályoknak. És hogy pontosítsak valamit, a bankkódex ez egyfajta önszabályozó módszer, de a bizottságunk azt állapította meg, hogyha a szabályozókat nem szigorítjuk, a javadalmazási szabályokon nem szigorítunk, és a felügyelő bizottságok nem látják el feladatukat szigorúbban, akkor a jogszabályokban kell biztosítani mindezt, hogy a jelenlegi gyakorlat és helyzet javuljon. Fordasszony. Igen, nézem, hogy mit írtam fel. Röviden tehát. Jó, helyesen írta le ezt a pontot, a, bankárokra vonatko- a bankokra vonatkozó pontot, ami pedig a részvényesek álláspontját illeti. A részvényesek esetében az a tendencia, hogy a shareholder value a részvényesi értéket veszik figyelembe, és azt próbálják maximalizálni. Tehát azt nézik a részvényesek nyilván, hogy milyen hozamot biztosít a befektetésük, milyen értékteremtés történik, és ők rövid és hosszú távon is azt nézik, hogy de hogy, hogy milyen, milyen bevételekkel, ö, osztalékkal, hozammal jár az ő befektetésük a részvény. Tehát részvényesként sajnos sok esetben nem a hosszú távú érdekeit nézik a cégnek, hanem csak a rövid távú érdekeket veszik figyelembe. Tehát azt javasoljuk mi, hogy a részvényeseknek olyan motivációt adjanak, hogy a, cég, a cég sorsá, sorsával kapcsolatban hosszú távon vállaljanak kötelezettséget, hogy hosszú távon gondolkodjanak. Például, hogyha kicsit hosszabb ideig hagyja az ember a pénzt a bankban, akkor ezzel ugye hozzá lehet ehhez járulni. Ugye részvényesként akkor preferenciális szavazati jogot kap valaki, vagy, vagy egyéb szavazati jogokat. Tehát a vállalkozással való kapcsolatot kell javítani, tehát hogy valaki hosszabb ideig legyen részvényes, és ez azt is jelenteni, hogy jobb pozíciót kap a vállalkozásban, ami az üzleti jelentésekre vonatkozik. Ezek meglehetősen átfogóak és mm, vastag anyagok szoktak lenni, és hogyha megnézzük azt, hogy a, a hitelválságban, nem csak olyan más helyzetekben is milyen szerepet játszottak az, az auditorok, a könyvvizsgálók, akkor, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok esetben hogy a, a könyvvizsgáló jelentés pozitív volt, mégis nagyon komoly problémák léptek fel. Tehát ha lehetséges, akkor a, a könyvvizsgálók a teljes vállalkozás eh, pozícióját, állapotát, státuszát kell, hogy figyelembe vegyék. És azokat a kockázatokat is, amelyek a környezetben rejlenek. És ezt, ezek az ajánlások Hollandiában már ahhoz vezettek, hogy a az iparági szervezete a könyvvizsgálóknak most összeült a pénzügyi piacok, vagy pénzügyi felügyelettel, és próbálnak egyezkedni. Ugye az, az AFM, az a pénzügyi, pénz, pénzügyi piac felügyelet, és ők pedig jelen pillanatban tárgyalásokat folytatnak a könyvvizsgálóknak a szervezével, és volt is már vita a tekintetben, vagy hát a, a parlament pénzügyi bizottsága előtt a könyvvizsgáló képviselői ott voltak, és, és ő arra jutottak, hogy ők maguknak kritériumokat kell megfogalmazniuk, annak érdekében, hogy jobb legyen a könyvvizsgáló jelentés. És az üzleti jelentés természetesen. Az üzleti jelentésnek alapját kell képeznie a harmadik személyek számára, és hű, hűen kell tükröznie a cég helyzetét hiszen a könyvvizsgáló az egy bizalmi személy, tehát neki valóban, vagy benne bizal, bízni kell, és, és azt is tudni kell, hogy ügyfélként később valaki az ő értékelésséget fogja olvasni. Ami az eszközök kérdését illeti, a következőket szeretném elmondani. megállapítást nyert, hogy Amerikában és a világon mindenhol, különösen Greenspan miatt azt a politikát folytatták, hogy minél alacsonyabb legyen az alapkamat. Tehát mindig azt próbálták elérni, hogy alacsonyan tartsák a kamatokat, annak érdekében, hogy a gazdaság növekedhessen. És most kiderült, és ezt azt hiszem, hogy Greenspan nemrég maga is elismerte, hogy utólag nem volt helyes ez a lépés. Ezek az alacsony kamatok eh, ugyanis szerepet játszottak később abban, hogy az Egyesült Államokban a, az ingatlanválság kialakult, és ennek lettek azok a nemzetközi következményei, amelyekről ma reggel, ma délelőtt beszéltünk. Ennyi lett volna, Remélem, hogy ezzel megválaszoltam az összes kérdést. Köszönöm. Ja, die heb Thank you very much. And... Köszönjük szépen. És Stolian úr, köszönjük a türelmet, ön a szó. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu am o singură întrebare. Dacă în această analiză făcută la, la Parlamentul olandez s-a avut... Köszönjük szépen. Abban az elemzésben, amelyet a parlamentben, az a holland parlamentben folytattak, azt vették figyelembe, hogy a holland bankoknak többek között hogy milyen kapcsolatai voltak más bankokkal. Az én országomban, Romániában, ahol a pénzügyi válság gott nem az okozta, hogy úgymond mérgező pénzügyi termékekbe fektettek, hanem sokkal inkább az, hogy nagyon sok hitelt, fogyasztási hitelt adtunk ki, és ez aztán osztrák bankon keresztül folyt, és amikor a válság beütött, akkor, akkor a román pénzügyi folyamatok megálltak, és, és egyéb problémák is kialakultak. Tehát a kérdésem az, hogy figyelme vették-e azt, hogy a holland bankoknak a viselkedése hogyan hatott más országokra? Köszönjük szépen! Hogy mivel nincsen más kérdés, ezért én feltennék magam egy nagyon rövid technikai kérdést az önök bizottságának a mandátumával kapcsolatban. Amikor mi felállítottuk a saját speciális válságbizottságunkat, akkor arra fókuszáltunk, hogy az a válságnak az okait és következményeit kitaláljuk, de végső sorban nekünk csak ajánlásokat lehetett megfogalmazni, a bizottság és a tagállamok felé nem hozhattunk jogszabályt, kötelező érvényű jogszabályt. A kérdésem, hogy az önbizottságának is ilyen ajánlásadói jogosítványai vannak, vagy esetleg konkrét jogszabályalkotási hatáskörei is. Köszönöm szépen. Ehm, mevrouw de voorzitter, ehm, de rol van de... is elnök asszony! A holland bankok szerepe és itt ugye Románia példáját hozta fel, azok, azokat, azokat természetesen ismerem, tehát a holland bankok szerepét. Bizonyára ez az úgy van, hogy a, a bankok, különösen a holland bankok is nagyon sok hitelt adtak ki más országoknak is. És azt is elismerem egyébként, hogy utána, egy idő után a hitelezésre teljesen álltak. Egyébként ez világszinten így volt. Az Egyesült Államokban is ez történt. Tehát hitel szűke volt. Ugye ja, azt, azt történt, hogy a likviditást befagyasztották, és ez nagyon fontos hozzájárulás volt természetesen a válsághoz, úgymond. Tehát nagyon nehéz helyzet volt ez, és ez történt egyébként a Hollandiában is és a holland bankoknak, vagy a holland bankok számára is ez következményekkel járt. Ezzel azonban nem foglalkoztunk a vizsgálatunk során, nem néztük meg azt, hogy a holland bankok hogy viselkedtek a, az úgynevezett küszöbországoknak adott hitelek kiosztásakor. Ez nem volt a feladatunk. Viszont a holland parlamentben ilyen is vitákat folytattunk, általános vitákat a holland kormányjal együtt, és beszéltünk arról, hogy mit is jelent pontosan az a hitel szűke a, a gazdaság számára, a kis és középvállalkozások számára. Ez a holland emberek számára is problémákat okozott. Tehát ismerem és elismerem ezt a problémát. De mi, mint bizottság, nem kaptuk meg azt a feladatot, hogy ezt vizsgáljuk. Tehát nem is állapítottunk meg nyilván ajánlásokat a tekintetben, mert ez nem volt tárgya a vizsgálódásainknak. Hogyha azonban megpróbáljuk elképzelni, hogy ez egy átfogó probléma volt, de valóban a holland embereket is érintette ez. Az önkérdésére pedig elnök asszony, ami ugye arra vonatkozott, hogy a Jelen bizottságunk ajánlásai összehasonlítható-e a, a mi bizottságunk ajánlásaival? A következő válaszom, hát a mi javaslatainkat, vagy ajánlásaink bizonyos spektrumot érintenek. Bizonyos ajánlásokat már ma, most meg lehet valósítani, hogyha van rá politikai akarat. És egy fontos aspektust itt már elértünk, miszerint az holland parlament az összes javaslatunkat elfogadta, tehát hivatalosan rábólintottak. Viszont vannak olyan ajánlások, amelyek már törvénykezéshez kell, hogy vezessenek, és a mi ajánlásaink pedig ahhoz fognak vezetni, hogy különböző törvényeket fognak kiadni, például a pénzügyi felügyeletről szóló törvényt. A banktörvény meg fog változni. Ez azokra az eszközökre is vonatkozik, amelyekkel a felügyeleti hatóságok rendelkeznek. Például az Amrobank esetében ugye 2008 októberében ugye jelen pillanatban nincs olyan holland törvény, ami egy bank államosítását szabályozna, Ezért ez, erre majd tehát megállapították, hogy a felügyeleti szervnek tudnia kellene reagálni egy ilyen helyzetben, viszont nem tud most, tehát ennek lesznek jogszabályalkotási következményei. És hogyha a felügyeletnek az eszközeire vonatkozó javaslatainkat elfogadják, akkor ez az fog, ahhoz fog vezetni, hogy igenis a holland törvényeknek változniuk kell legalábbis az eszközök tekintetében. Az ajánlásaink nagyon sok intézkedést tartalmaznak, amelyek az kell, hogy vezessenek, hogy törvény, törvényt hozzanak. Viszont persze ez problémás, mert a törvényhozatal azért egy hosszas folyamat. És azt is megállapítottuk, hogy a válságban nagyon gyorsan lehet uh, egyébként jogszabályi oldalról uh, reagálni. Például mondjuk a short be lehet tiltani. Uh, tehát amikor azért azt látjuk, hogy amikor sürgős esetek vannak, akkor azért gyorsan lehet reagálni. Úgyhogy én meg vagyok győződve erről. A parlamentet köteleztük arra, hogy tovább dolgozzon, és úttörőként tegyen valamit. Tehát a parlamentnek meg kell vizsgálnia a mi ajánlásainkat, meg kell nézniük, hogy a, a kormány valóban azt teszi-e, amelyet javasoltak neki. Hát ez az, ami amit mi eredetileg is kellene, hogy csináljunk vizsgálóbizottságként. Tovább, továbbra is az a, az a benyomásunk, hogy sürgős, sürgős helyzet állt elő, hogy van, és hogy ezt, ezt erre figyeljünk oda, hogy nehogy megismételjön az, ami történt korábban. Köszönöm szépen, esetleg végső hozzászólást szeretne tenni? Igen. Köszönöm szépen. Nagyon jónak értékelem ezt az eszmecserét. És a mandátumunk második eh, részével kapcsolatban is. Hát tudom, hogy sok minden, amit önök az eh, vizsgálóbizottságban megtettek, az persze valószínűleg más tagállamokban is hasonló hatékonysággal megtörtént. Úgyhogy eh, Úgyhogy biztos, hogy nekünk is kell azzal még foglalkoznunk, amiről szavaztak a plénumban. Volt olyan kolléganő mondta, aki már sem nincs, köz, nincs itt a teremben, hogy hogy európai szinten is figyelme kell venni azt a munkát, amelyet itt végeztek. Ez nagyon fontos. Azt is hallottam, hogy ugye azt mondta, hogy 100 millió euró százer euró legyen a betétbiztosítás felső határa. Ezek is érdekes javaslatok, erről beszélni kell. Világszinten jelentkeznek a problémák, és persze van egyfajta dinamikája ezeknek a folyamatoknak. És hát nyilván támogatjuk egymást. Úgyhogy esetleg együtt is ebédelhetnénk nem most, de jó lenne, hogyha hosszú távon is együtt tudnak működni abban, amiről itt szó van, hiszen itt valóban egy olyan mandátumról van szó, ami a pénzügyi piacokra vonatkozik, de komoly kihatása van a pénzügyi piacok szereplőinek a magatartására és viselkedésére is. És ugye itt elhangzott az amerikai kamatstratégia. stratégia, a spekulációs befektetések témája. Úgyhogy szeretném megköszönni önnek minden, hogy itt volt, a bizottság nevében is sok dolgot említett, sok javaslatot. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen Beres asszonynak, és köszönjük szépen a prezentációt David úrnak jó vitát folytatunk ennek kapcsán, és bizonyára nagyon jó kiinduló pontját jelenti majd a novemberi nemzeti parlamentekkel történő konzultációnak. Sok sikert kívánunk a holland parlamentben végzett munkájához, és mivel nincs további napi rendi pontunk, ezért csak bejelenteném, hogy a következő ülésünk időpontja november 11-et 3 órától kezdődik. Köszönöm.